Unió saját forrásokat tud erre felszabadítani, és feltétlenül fontosnak tartom, hogy bevezessük ezt. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, most még a néppárt nevében Jean-Paul Gauzès kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr.